a gyümölcsök és zöldségek, banán, tejoktatási intézmények való kínálatához kapcsolódó támogatási programról. A politikai frakciók támogattak a programban Nikolson úr, River asszony, Márko Zulo, Bornis és McCarthy képviselők. Köszönöm és üdvözlöm az Európai Bizottság csapatát is, valamint a luxemburgi elnökséget, a, aki Frank Schmidt vezényletével együttműködött velem. Az új programnak két oszlopa van. Az egyik a gyermekek táplálása és az egészséges élelmiszerek a gyermekek számára. Ebben az első pillérben arra figyelünk, hogy a gyümölcsöket, a zöldségeket és a tejet osszák ki a gyermekeknek a különböző oktatási intézményekben a tagállamokban. Azt is aláhúznám, hogy ez egy önkéntes módon kell, hogy megvalósuljon. Például a különböző édesítőszereket kértük, hogy vegyék ki az élelmiszerekből, aztán az adalékanyagokat. Ennek az új programnak az egyik fő célja az, hogy a gyermekek egészségét biztosítsa, és fellépjen a gyermekek elhízása ellen fontos természetesen a, a legkisebb gyermekeknek már megtanítani azt, hogy egészségesen étkezzenek és hogy egészséges étkezési szokásokat tudjanak kialakítani, kifejleszteni. Fontos éppen ezért a helyi gazdákat is támogatni, akik biztosítani tudják ezeket az élelmiszereket. A tanácsal tárgyaltunk, a tanács azt akarta, hogy a 44-es cikket vegyük alapul, mi pedig az együttdöntési eljárás során a 42-es cikket vettük alapul, mert ez egy előjoga a parlamentnek fontos az, hogy 20 millió euróval tudtuk növelni az előirányzott összegeket a tej témában, és azon országok számára, amelyek nem rendelkeznek még referenciával, és, itt Horvátországra gondolok, szintén lehetőség van a, ezen összegek átvételére természetesen 5%-kal tudtuk növelni az összegeket az ultraperiférikus területekre is. 2023-ban már tehát teljes mértékben biztosítani tudjuk a tagállamok számára az előrejelzett összegek biztosítását a tagállamokban, a különböző régiók szintjén fontos az, hogy a történelmi referenciákat is figyelembe vegyük, amikor az előrejelzett összegeket biztosítjuk. Ugye itt, ahogy említettem, volt olyan ország, amely ez, ezzel nem rendelkezik, például Horvátország parlamentnek ugyanaz a célja, mint mindig is volt, hogy minél több gyermek férhessen ehhez a programhoz, és éppen ezért mindenkit felhívok arra, hogy támogassuk ezt a programot. Tudjuk azt is, hogy a zöldség és gyümölcs területen a gazdák milyen nagy nehézségekkel állnak most szembe. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen Tarabella úrnak, most pedig Hogan biztos úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék mindenkinek, de különösen Tarabella úrnak és az árnyék előadóknak, hiszen jelentős erőfeszítéseket, de igen, sikeresen tettek. Mindannyian egyetértünk azzal, Tarabella úr is talán, az árnyék előadók is, hogy hogy szinte semmit mondó, ha azt mondom, hogy komplex és nagy kihívásokkal terhelt jelentéshez az elosztandó termékek, a program, a tej, zöldség és gyümölcs allokációja egyaránt problematikus, de sikerült egy igen kiegyensúlyozott megállapodásra jutni, nem utolsó sorban a parlament erőfeszítéseinek köszönhetően. Ezt csak akkor tudtuk elérni, hogy mindkét fél rugalmas és konstruktív volt. Remélem, hogy a rendszer folytatódik, és nagyon örülök annak, hogy segítettek nekem kiváló munkájukkal a jövő biztosításában. Az egészségügyi szempontok is különösen fontosak ennél a rendszernél, az, hogy megfelelő prioritást adjunk a friss termékeknek. Határozott álláspontjuk van a program célkitűzéseivel kapcsolatban is, hogy a gyermekek megtanulják, hogy hogyan kell értékelni a termékeket, hogyan lehet az ízeket fokozni. 250 millió euró éves ráfordítással a gyermekek javát szolgálva a mezőgazdasághoz a, a könnyű, kellemes étkezés elősegítéséhez. A rendszer nagyon fontos időszakban jelenik meg, különösen a gazdák számára is, hiszen igen nehéz körülmények vannak, különösen a tejágazatban ezzel lehet a keresletet is javítani azzal, hogy határozottan támogatjuk az egészséges táplálkozást a jövőben is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr. Most akkor az előadók, a hozzászólók listáját nyitott meg. Desz úr másfél percben az első. Elnök asszony, igen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, kolléganők, Köszönöm szépen mindannyi, mindazoknak, akik segítettek annak érdekében, hogy az iskola teljes iskola gyümölcsprogram jobb legyen Európában. Köszönöm az előadónak, az árnyék előadóknak. Öt trilógus során egy olyan eredményre jutottunk végül, amelyel minden érintett minden résztvevő jól e, együtt tud élni. Most arról lesz már szó, hogy a tagállamokban a programokat minél gyorsabban végrehajtsák. Ennek az új szabályozásnak a kulcspontja, hogy az eddigi programokat összefogják, most lehetővé vált az is, hogy megfelelő eszközöket biztosítsuk és átvigyük a forrásokat is, ez is jó. Örömteli továbbá az is, hogy a parlament érvényesíteni tudta, hogy pont az iskolatej program további 10 millióval most 100 millió eurós támogatást kap, és 150 millió áll az iskolai étkeztetésre általában. Ahogy Tarabella úr is említette, ezzel az eddigi forrásokat legalábbis minden tagállamban sikerült megtartani. Horvátországban és eh, a vagy figyelembe tudjuk venni a különleges horvát eh, helyzetet és eh, a periférián lévők helyzetét is. Nagyon fontosnak tartom, hogy a, a diákok az iskolákban a kiváló termékeinket megkaphassák, és a pedagógiai képzés számára is lehet bizonyos forrásokat ebből az összegből felhasználni. Ez is fontos, hiszen a gyerekeknek meg kell tanulni, hogy a tej az bizony nem a lila tehérből, a milka tehéntől jön, hanem a fekete-fehérre tarka tehenekből. Köszönöm, nagy tá- nagyon támogatjuk, köszönöm. de úr, de Castro úr kap egy percet. Sí, grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, kedves kollégák! Az iskolákban a zöldségek, gyümölcsök szétosztása gyermekek számára egy nagyon fontos oktatási eszköz is fontos megismertetni a fiatalokat a ö, mi mezőgazdasági ö, régióink hagyományos élelmiszereivel, zöldségeivel. Köszönetet mondok Tarabella úrnak a munkájáért. Nagyon fontos szerepet játszott, mint jogalkotó és társjogalkotó ebben a munkában. Azonban a tanács ugye bizonyos pontokat vitatott az eredeti javaslatban. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy itt különböző oktatási céljaink is legyenek, és természetesen biztosítani kell a megfelelő pénzösszegeket, de ki kell alakítani egy élelmiszer kultúrát is a jövő generációi számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nikolson következik. Köszön, következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, először szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett. Hát volt egy-két zökkenő, de kiváló jelentéstevőnek tekinthetjük Mark Tarabellát. És Nagyra értékelem a javaslatot, jól működött az egyeztetés. Azt hiszem, hogy ez egy jó javaslat, és egyértelmű üzenetet közvetít nem csak a tejágazatnak, hanem a gyümölcs ágazatnak is. A parlament nagy hozzájárulásról tehetett tanúbizonyságot, együttműködtünk, és láttuk, hogy ha együttműködünk, még sokkal többet lehet elérni, mint amit eredetileg lehetségesnek gondoltunk. Én ezt aláírom, és azt gondolom, és azt hiszem, hogy az EKR nagy része mellette fog szavazni, és remélem, hogy ezzel a javaslat elfogadásra került. A költségvetés, amely a program része, ezt kiterjesztették, és el kell mondanom azt is, hogy hogy mind a, a, akkor, amikor a, a gazdákat tönkretették, akkor nem volt itt senki, senki nem foglalkozott ezzel. Amikor mások, más ágazatokat tettek tönkre, akkor itt voltak, most pedig nem ez, nem elég tisztelet a Tarabella úrnak. Köszönöm szépen. Nikolson úr, Frunculika úr szeretne önnek kékkártyás kérdést föltenni, elfogadja? Igen, tessék. Hogy fogadja a kérdésemet? Úgy látom, abban egyetértett. Sorry. Sorry Elnézést, megszakítják a hozzászólót, elnézést. Frunculika úrnak adom meg a szót. Frunculika. Frunculika úrnak adom meg a szót, mondja az elnök, tessék. Elnézést, elnézést, legközelebb. Kedves kollégám. Ez egy nagyon fontos oktatási program, az oktatási programnak fontos része a gyerekek számára, és egyet értek eh, az egésszel, de az, hogy itt eh, a tejet kihangsúlyozzuk, zöldségről, gyümölcsről és tejről beszélünk, és a banánról, nem valami európai gyümölcsöt kellene hangsúlyozni, például az almát. Mondjuk azt, hogy zöldség, gyümölcs, alma és tej. A banán az importból jön, fenn kellene tartani az európai termelést, nem gondolja? Mr. Nicholson. Nicholson úr. Elnök asszony. Kiváló kérdés, kedves kollégám én szívesen fölveszem a címben minden gyümölcsnek a nevét, az epret, a körtét, bármit, semmi probléma ezzel nincs. Elnök, asszony, ön nagyon jól tudja, hogy észak, hogy Írország észak részéről érkezem, az Alma országának hívnak bennünket. Én az biztos, hogy nagy örömmel említeném ezt a csodálatos gyümölcsöt a jelentés címében. Köszönöm szépen, Müller asszony két percre. Elnök asszony, eh, biztos úr, kedves kollégák, én is szeretnék eh, köszönetet mondani Mark Tarabellának eh, kiváló egyeztető volt a háromoldalú egyeztetésben is, a parlament illetékességéhez ragaszkodott, kompetenciájához ragaszkodott. Árnyék jelentéstörnek is szeretnék köszönetet mondani. Sikerült a, ezt a támogatási programot az iskola gyümölcs, eh, zöldség és tejprogramban elfogadtatni. Azt remélem, hogy a plenáris is nagy többséggel támogatja majd. Azt terveztük, hogy a bürokráciát leépítjük, remélhetőleg ez sikerülni is fog. Elértük a költségvetés növelését, ez sem volt teljesen világos eredetileg, és ezzel a programmal 30 millió gyereket érünk el, 6 és 10 év közötti gyerekekről van szó, akik hetente ingyenesen jutnak tejhez és gyümölcsel. Két dolog volt számomra nagyon fontos, az egyik, hogy felvettük ide a feldolgozott termékeket a listára, a másik pedig a kiegészítő nevelési intézkedések, tehát a jövőben az iskolákban táplálkozási szakértők is támogat, tájékoztatást adhatnak a gyerekeknek a gyerekek már nem tudják, hogy az alapvető élelmiszerekkel hogy kell bánni, és nem igazán tudják, hogy mi az az alapvető á, élelmiszer, amiből valóban jó minőségű ételt lehet készíteni. Ez egy nagyon fontos téma, és ebben az összefüggésben ezt a e programban ezt lefektettük, és nagyon örülök annak, hogy a kiegészítő mm, nevelési intézkedések is a gyermekek jólétét szolgálják, és ezért örömmel támogatjuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Müller asszony. Kék kártya. Krapini asszony részéről. doamnă președintă sigur și eu. köszönöm szépen elnök asszony én is egyetértek azzal hogy prioritást kell hogy élvezzen a gyerekek egészsége. Gratulálok is Tarabella kollégának. De van egy kérdés, ami azzal kapcsolatos, hogy hogyan tudjuk jobban támogatni a 6-10 éves korosztást. Miért nem 14 ráadásul? Hogyan határozták meg ezt a 6-10 éves korig tartó korcsoportot? Szerintem sokkal szélesebb körű korhatárt kellett volna meghagyni. Köszönöm szépen, kedves kolléganon, nagyon jó kérdés. Általában véve természetesen mindannyian azt szeretnénk, hogyha a gyerekeknek sokkal tovább tudnánk biztosítani ezt a lehetőséget, de egyelőre arról van szó, hogy az első és négy osztály között, tehát az általános iskola alsó tagozatában a gyerekek megkapják mindezt. Végül is mindig forrás a pénz dönt, most 1,5 milliárdot tudunk hat év alatt elkölteni erre. Azt hiszem ez az összeg jó, ebből lehet sok mindent csinálni, a tagállamok pedig, hogyha akarják, amúgy is társfinanszírozással hozzájárulhatnak még. Köszönöm szépen. Szene Rodriguez asszony egy percben. Obrigada. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Tarabella úrnak. Folytatni kell ezt a programot, hogy az iskolákban osszuk ki a gyermekek számára zöldséget, gyümölcsöt, banánt és tejet. Fontos az, hogy friss árut kapjanak a mm, gyermekek. Nagyon pozitív dolog az is, hogy a helyi vagy biotermékeket is osztják az iskolákban, és bátorítják ezek termelését. Mindez hozzájárul a gazdasághoz is, a vidéki gazdák számára is fontos. Természetesen az is elképzelhető, hogy a gyermekeket elviszik a gazdákhoz, és ott látogatást tesznek a farmon például. Köszönöm szépen, Roppe úr, két és fél percben. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is köszönetet mondok Tarabella úrnak az előadónak, kiváló munkát végzett. A jelentéssel kapcsolatban. Én a Zöldek Árnyék előadójaként működtem közre, és nagyon örülök annak, hogy az előadó még ha nem is fogadta mindig el azt, amit gondoltam, de nagyon jó dokumentumot tudott az eltérő véleményekből is összealakítani. Miért jó az, és miért kell, hogy az Európai Parlament teljes mértékben támogassa ezt? Nem kell mondani azt, hogy mennyire fontos célok ezek. A jó étkezési szokások kialakítása, a rendszer jó irányításához való útmutatók mind szükségesek. Sikerült a termékek listáját is bővíteni azokat a termékeket, amelyeket a gyerekek az iskolákon keresztül megkaphatnak, és egy célok érdekében fogyasztanak majd. Lehet, hogy egy kicsit túl bővítettük a listát, nem tudom, hogy hogy lehet majd mindenféle olajakat és minden egyéb egészséges eh, étkezési szokás alakulhat ki a csokolád és tej fogyasztásával, de ennél azonban sokkal fontosabb, hogy eh, most először sikerült egy EU jogi aktusban, a, a, mint például eh, a glutanát, tehát adalékanyagok káros hatását rögzíteni. Az Európai Uniót nem szabad arra használni, hogy olyan ételeket támogasson, amelyek egészségtelenek. A józanésszel persze nyilvánvalóan nyomon követhető, de érdekes módon mégsem rögzült ez még sehol. Sikerült a, megállapodni a támogatási rendszer általános irányításáról is, és tisztázni a források elosztásának kritériumait is. A tagállamok a támogatást így rugalmasabban tudják felhasználni. Olyan rendelkezések is vannak, amelyek a rövidebb beszállítói láncot részesítik elényben. A jó irányításnak ez persze ez is része. A helyi önkormányzatok, a helyi hatóságokat nagyobb mértékben lehet a rendszerek megtervezésébe bevonni. Ez is fontos, mert általában az önkormányzatok ismerik a, a lakosság igényeit. Köszönöm szépen. Zula úr egy percben. Köszönöm. köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Tarabella úrnak a kiváló munkáját. A háromoldalú tárgyalások során elvégzett munkája is kiváló volt. Nagyon jó eredményeket ért el, úgy gondoljuk. Ami a költségvetést illeti, ezen programra szánt összegeket azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy jó eredmények születtek. Fontos a célja is a programnak. Miről van szó? Nevelni kell a fiatalokat, nevelni kell arra, hogy egészségesen étkezzenek, hogy ne egyenek ennyi cukrot. Tudjuk, hogy a, a gyerekek esetében szinte 75%-uk elhízott. Az egészséges étkezés, a fenntartható étkezés, kezés is nagyon fontos. Erre kell nevelni a fiatalokat, a gyerekeket, és támogatni kell az oktatási intézményeket, hogy a lehető legkorrektebb módon járjanak el, és az ellenőrzéseket is elvégezzék. Zulló úr, Újhelyi úrtól kap egy kérdést. Köszönöm, elnök asszony meghallgattuk tarabella képviselő úrtól is és másoktól is hogy ez egy nagyon fontos cél amely jó a gyermekek egészségének jó az európai élelmiszeriparnak a mezőgazdaságnak. az én kérdésem az képviselő úr hogy egyetért e velem abban hogy nekünk kötelességünk az is hogy egy ilyen program bemutatható legyen mint egy európai uniós közös cselekvés tehát hogy jó legyen az európai unió egészének is mert furcsa számomra hogy vannak politikai erők akik állandóan csak a negatvumait használják és hangsúlyozzák az európai uniónak és nem az ilyen közös sikeres programokat. köszönöm. Hát nem tudom, hogy igazából is miről szól a kérdés. Én úgy gondolom, hogy alapvető dolog az nevelés kérdése fontos, hogy a mai fiatalok, akik a jövő generációt képviselik majd a munkahelyeken, tehát hogy ezek a fiatalok tudják azt, hogy hogyan kell étkezni, hogy, hogy mindarról tudjanak, amiről itt most már beszéltünk. Köszönöm szépen. Most áttérünk Ferran úrra egy percben. Kedves kollégák! Nagyon boldog vagyok, mert látom azt, hogy itt a parlamentben a munka sokkal jobb minőségű, mint az a munka, amit az Európai Bizottság javasol sok esetben. Ami ezt a témát illeti, nevezetesen ez a program, ez egy nagyon-nagyon jó program. Azonban el kell mondani azt, hogy még vannak nagyon nagy nehézségek is. Ez a szöveg, ez a dokumentum lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy ezt a programot használják, vagy bevezessék, ha akarják, önkéntes módon, és ez a jelentés, ez a program ö, arról szól, hogy támogassuk például az európai mezőgazdaság hagyományos ágazatait is. Köszönöm szépen, Heranz Garcia asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Egy olyan kérdésről folyik a vita, amely nagyon fontos az Európai Unió számára, fontos a gazdák számára, de elsősorban az európai fiatalok számára. Fejleszteni kell az élelmiszer kultúrájukat, a jólétüket, az egészségüket, nagyon fontos, hogy a megállapodásba is be tudtuk venni ezeket mm, az elemeket a tárgyalások során. Ugye fontos az, hogy különböző alapokat használjunk fel erre a programra is a zöldségek, a tej, a gyümölcsök fontosak a fiatalok számára, és minden tagállamban jó lenne ezt bevezetni. Ugye nem szabad elfelejteni azt sem, hogy vannak feldolgozott termékek is, akár gyümölcsből feldolgozott termékek is, és ne ezeket egyék, hanem a friss termékeket egyék inkább a fiatalok, a joghurtot, mézet például, olivát, ezek a termékek még nincsenek benne a programban, de mindent meg kell tenni, hogy erőfeszítéseket tegyük, és ezeket a termékeket is bevegyük a programba. Köszönöm szépen. Jár úr. Köszönöm, szépen, elnök az ami a bürokráti, bürokrácia illetékkel kapcsolatban lenne egy kérdésem, Herenc képviselő, mit gondol? Nem gondolja Eh hogy az Európai Bizottságtól kérhetnénk egy végrehajtási és egy beszámolási mm, jelentést az a kapcsolatban, hogy a tagállamok bürokrácia mentesen vezessék be ezt a, ezt a programot. Mit gondol erről? Vannak erre kiváló javaslatok. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves jár azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, hogy a tagállamok tegyenek valamit annak érdekében, hogy végrehajtsák a programot. Ez kötelező érvényük kell, hogy legyen. A tagállamoknak nagyon sokat kell még tenniük azért, hogy a fiatalok egészségesen táplálkozzanak. Ez a bürokrácia az egy örök probléma. Azt hiszem, hogy a középutat kellene választani, a helyi eszközöket jól kell felhasználni, közben a strukturális felhasználást is minimális szinteken tartani. nagy hír képviselő, köszönöm szépen, elnök asszony. Az előttem szólókhoz szeretnék csatlakozni, három fontos pontot sikerült elérni. Azok a programok, amelyek már évek óta sikeresen működnek, ezeket össze lehetett vonni, az eszközöket, a költségvetést növelni lehetett, és javítani a e, jogalapot a parlament kérésére. A mai hozzászólásom arról szól, hogy a célt tegyük egyértelműbbé. A, ezen programoknak a célja egyértelmű, a gyerekek tanuljanak az érzékszerveikkel. Az iskolában az ember fejjel, szívvel és kézzel tanul, de most itt az ideje, hogy szájjal is tanuljanak, kóstoljanak, tanulják meg, hogy mi a finom, mi a jó, mi az egészséges. Tehát az érzékszerveken keresztüli tanulás áll a középpontban, a, hogy az ízlésüket alakítsák a gyerekeknek. A gyerekek a fast food idejében már csak az sósat és az édeset érzik, és az finomabb ízeket nem. Tehát az ízlés alakítása nagyon fontos, az egészség is nagyon fontos, illetve magatartás megváltoztatása. Azok a gyerekek, akik az iskolában kapnak zöldséget és gyümölcsöt, ezek a későbbi fogyasztók, ezeket a gyerekeket meg kell tanítani a minőség tiszteletére, és ők majd akkor később minőségi termékeket fognak vásárolni gyakorolni. Köszönöm szépen, egy percre Kuzmuk képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves képviselő úr, én is szeretnék mondani néhány szót az iskola te iskola gyümölcsöltség programmal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez valóban nagyon fontos, hogy az eh, táplálkozási szokásokra hatással legyünk. Az első programot már évek óta folytatjuk, a másodikra rövidebb múltra tekinthet vissza. Minden esetre nagyon fontos, hogy minél több, minél több gyermeket érjünk el, közben az elnök figyelmezteti a hozzászólót, hogy kicsit lassabban beszéljen. A közös jogi és pénzügyi keret fontos a parlamentnek, itt támogatást kell adnia, hogy minél több gyerek részt vehessen mindkét programban több gyerek eh, részesüljön ebből a programból, és aztán a jövőben ők lesznek a fogyasztók, ők fognak tejtermékeket, zöldséget, gyümölcsöt vásárolni, az európai mezőgazdaság termékeinek vásárlói lesznek tehát. 20 millió euróval többen rendelkezésre a, a gyümölcsprogramra, programra, illetve az iskolatáj programra, illetve több mint 100 millió e, euró az e, gyümölcsprogramra. Ennyi úr következik. Thank you, Chairman. Well, I come... Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazából, mintha egyfajta misszióról beszélnénk itt, igazából az egészségügy az a tagállamok hatásköre kellene, hogy legyen. Ezt a kérdést, ezt a rendszert pedig egészségügyi okok miatt akarjuk. Lehet, hogy egy kicsit cinikusnak hangzik, de úgy érzem, hogy az EU megpróbál az élet minden terére belépni. Szeretném azt is látni, hogy azok a rendszerek, amelyek csatlakoznak, azok kapnak-e majd egy ilyen hála csomagot is, tehát egy ilyen képet a kék háttéren a feltűnő sárga csillagok, hogy elmondhassák mennyire hálásak, és a gazdák is még jobban lássák, hogy milyen hálásnak kellene lenniük. Ez a a brit tagsággal kapcsolatos kampány, népszavazási kampány választásában már érezhető trend. Nagy várjuk ki, hogy mi lesz az ír, meg a, a, az egyéb teljel. Nyilvánvalóan a britek a banánnak azért örülnek. Köszönöm szépen, Egnyor. hogy Csúr egy kékkártyás kérdést tenne fel önnek. Elfogadja? Jó. Tegye fel a kérdést, akkor Köszönöm szépen. Igen, ön azt mondta, hogy nagyon fontos az egészséget biztosítani a fiatalok számára, és ez egy fontos dolog, ezt a kormányoknak kell biztosítani. Ön tudja egyáltalán azt, hogy mennyi járvány van jelenleg a világban, és tudjuk itt az Európai Unión belül, hogy mennyire fontos az egészségügy, akkor tehát ön egyetért azzal, hogy nagyon sok a, a betegség a világban? Hát most kategorikusan kijelentettük, hogy nem EU hatáskör. Én nem is akarom, hogy az legyen. Our next speaker for one minute, e, asszony egy percre. Köszönöm. szépen, elnök asszony. Biztos úr, gratulálok önöknek a tárgyalásokért. A, említette Horvátországot is. Fontos az, hogy a horvát gyermekek számára is biztosítva legyen ez a program, és az ott támogatást a, a horvát iskolák számára is természetesen köszönöm, hogy az én érvelésemet is elfogadták a javaslat kapcsán. Nagyon fontos, hogy hazai, jó minőségű termékek kerüljenek az iskolákba. Tudjuk azt, hogy a helyi, nemzeti, regionális termékek mennyire fontosak. Például Horvátország számára az olajbogyó egy nagyon fontos termék, és be kellene venni ezt is a iskolai programokba. Fontos, hogy a gyermekek ö, ö, egészségesen táplálkoznak, és sok esetben a szegény gyerekek csak így tudnak élelmiszerhez jutni. Száni. Száni úr. Szanyi úr. Szanyi. én képviselő asszonyt kérdezném de egy picit a többieket is akik ennek a programnak a részleteivel foglalkoznak hogy bár valóban elhiszem hogy minden országban vannak olyan termékek amelyek specifikusan nagyon nagyon fontosak nemzeti termékekről beszélünk de hogyha megnézzük ennek a programnak a volumenét és nagyjából azt látjuk hogy négy azaz négy euró jut gyermekenként és évente az uniós finanszrozásból ezért én úgy látom hogy ez egy meglehetősen relatv komolyságú vita. köszönöm szépen! na most ami a pénzösszeget illeti, akármennyi pénzösszeg ö, fontos a gyermekeink számára, mert csak esetben a szegény gyerekek nem tudnak máshogy élelmiszerhez jutni. Természetesen mindenki részt vehet, minden tagállam ebben a programban. Horvátországot illetően el kell mondani azt, hogy hogy több ezer gyerek annyira szegény, hogy egész egyszerűen nem jut otthon semmiféle élelmiszerhez, csak az iskolában kap ő élelmiszert. Köszönöm. Kadembach asszony másfél percben. Tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt biztos úr, én is szeretnék köszönetet mondani először is Tarabella úrnak, és mindenkinek, aki tárgyalt, mert úgy gondolom, hogy valami jó dolog született és hogyha azt a kritikát hallom, hogy 250 millió euró tényleg nem sok, akkor ezt enyhítve hadd mondjam el, hogy végre van egy olyan lépés, ami előre visz az emberek a gyerekek érdekében most többet tudunk kiadni. Ez a 250 millió a következő 5-6 évre nem csak az Európában előállítandó mezőgazdasági termékeket segíti, hanem a gyerekeket, az egészséges táplálkozás megtanulását. Azt mutatja meg nekik, hogy a nem feldolgozott élelmek a természetes tiszta formában milyen ízűek. Ezt szeretnénk ezzel a programmal elérni, és ha, én sem értek egyet száz, százalékig együtt a kompromisszummal, mert a, a csokoládé vagy a kakaó nem biztos, hogy az, amit szeretünk volna, de mégis fontos, hogy ezen a területen is legyenek intézkedések, hogy a tejrész aránya növekedjen. A jövőben nem szabad, hogy további édesítőszerek, aromaanyagok, stb. mesterséges anyagok bekerüljönnek, és ezek nagyon fontos lépések. Szeretném Andrew, Ennyú kollégának mondani, hogy talán a Lisszaboni szerződés nem olvasta egészen pontosan a a 168-as cikk pontosan azt mondja, hogy az Európai Unió az egészség terén különleges feladatokkal rendelkezik, és minden intézkedés része kell, hogy legyen az egészségügy szempontja. Most pont erről van szó, a mezőgazdaságban, képzésben, most az egészségügyben nagyon fontos. Köszönöm szépen Kadenbach asszonynak. Málatics asszony feltesz egy kékkártyás kérdést, ha elfogadja 30 másodperc rendben. Köszönjük. Köszönöm szépen a kolléganőnek. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon lényeges program, mert biztosítja az egészséges életmódot a gyermekek számára, mert ez egy nevelési program is ezzel egy időben. Nagyon sok olyan termék van az iskolákban még mindig, amely nem igazán egészséges. Igen, úgy gondolom, hogy a program pont ezt veszi figyelembe, hogy az egészséges, nem feldolgozott és elsősorban helyi termékek találjanak utat az iskolába, ez a legfontosabb ebben a táplálkozási, képzési és egészségügyi programban. Köszönöm, Dorman úr kap egy percre szót. Tisztelt kollégák! Nagyon jó ez a kezdeményezés, túl sok fiatal van még, akinek nincs egészséges, jó táplálkozásra lehetősége, egyszerűen egészségtelen élelmiszereket választanak. Ezért nagyon jó, hogy az Európai Unió most megpróbálja a jó egészségügy táplálkozási szokások kialakítását a tej, zöldség, gyümölcs terjesztésével támogatja. Ugyanakkor az élelmiszer termelőknek. Látjuk, hogy Európában gazdasági nehézségeik vannak, éppen ezért ezzel a szabályozással most számukra is nagyobb értékesítési lehetőségeket tudunk biztosítani. Nos, ez a szabályozás nyilván figyelembe és tiszteletben kell, hogy tartsa a minden ország sajátosságát, a szabályokat be kell, hogy tartsa, de lehetőséget is kell, hogy adjon fiataloknak arra, hogy megtapasztalják, hogy hogyan kell az állatokkal bánni, mi az áll, milyen az állategészségügy, ez is fontos eh, szempont, hogy elkerüljük a, a hosszú távú állat szállításokat. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Mach úrnak egy percre tedy ten návrh na dotování mléka do škol. Az ö, támogatása, ez nekem nem tetszik ez a javaslat. Az Európai Unió úgy lép fel, mint a gyermekek megmentője, és úgy állítják be magukat, mint hogyha ezt a szuper programot önök találták volna ki, de az Európai Unió nem az édesanyánk, aki diktálja, hogy mit tegyünk, vagy mit tegyenek a gyerekek. A tej egészségügyi előnyei vitatottak, és hogyha a gyerekeknek tejet adnak, ízesített tejet, akkor lehet, hogy már nem is iszák meg a természetes, az ízesítetlen tejet. Úgyhogy azt hiszem, hogy a pénzt hagyjuk a adófizetők, a gyermekek szüleinek a zsebében, és ne az Európai Uniónak tegyük lehetővé azt, hogy beavatkozzon ebbe. Ha azt gondolják, hogy az önök országa számára ez jó, akkor csinálják ezt meg nemzeti szinten. De hogyha azt mondják, hogy ez egy önkéntes program, és azok az országok, amelyek nem vesznek részt, azok közvetetten mm, szubszidia, támogatják azokat, akik részt vesznek. Elfogad-e egy kék kártyát Bolcsák úrtól? Tessék, megadom a szót Bolcsák úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy elfogadja a kollégám a kék kártyát. Észrevette-e, kedves kollégám, hogy az Európai Unió nem tilt meg semmit, egyszerűen csak támogat bizonyos termékeket, és azt hiszem, hogy ezt kellene szem előtt tartani, mikor meghallgatjuk az ön hozzászólását. Válasz? hogyha van egy olyan program, ahol 250 millió eurót fordítanak bizonyos termékek támogatására, és ezek a termékek a tejet is magában foglalják, amely nem cukrozott tej, akkor a gyerekekre rá kényszeríti, rákényszerítik ezt az élelmiszert, a tejet más termékek hátrányára. Jó, persze, hát rendben van, nem tiltjuk meg a kakaót, de ragaszkodunk a tejhez, amit senki nem akar meginni. Köszönöm szépen, kék kártya. Elfogad egy második kék kártyát. Please. Eh, Köszönöm szépen, kedves eh, kollega. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy ezt a fantasztikus projektet, amely jó az iskoláknak, jó a gazdáknak, ilyen rosszul ítéli meg. Én azt hiszem, hogy azon kevesek közé tartozom, akiknek iskoláskorú gyerekeik vannak, egy olyan városban élünk, ahol minden iskola részt vesz ebben a programban. És csak annyit mondhatok, hogy aki egy nap megeszik egy almát, nem kell orvoshoz mennie. Ezt a problémát mindenképpen fel kell vetni és támogatni ezt a programot. Köszönöm szépen. Nos, kedves képviselőtársam, nem értem, hogyha azt gondolják, hogy az alma és a tej annyira jó, akkor, akkor miért nem veszik meg? Vegye meg! Miért kell ehhez egy programot kitalálni? Nem értem, hogy miért kell ehhez egy programot kitalálni ott 500 millió ember számára, ehhez tényleg egy Európai Unióra van szükség? Elnök, úgy látom, hogy nagyon sok kérdés, kékkártyás kérdés merül fel. Azt hiszem, hogy csak képviselőnként maximum egy kék kártyát kellene megengednünk. Annak érdekében, hogy a vitát kordában tartsuk. Mátó képviselő következik másfél perce. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák. Ez egy nagyon fontos megállapodás az Európai Unió szempontjából, fontos az egészséges étkezés ezen túl még ez egy olyan program, amely fontos például a távoleső térségek számára, például a Kanári-szigetek számára, honnan én származom. A megállapodásban látjuk azt, hogy specifikus támogatást nyújtanak ezen távoleső régiók számára és a termékeik számára. Tehát ezt is figyelembe veszik, és ezáltal lehet ezen régiók számára is a gazdaságuk fejlesztését biztosítani. A program keretén belül tehát még azt is el kell mondani, tehát, hogy elhangzott, hogy ne legyen például banán az iskolákban, mert ez nem európai termék, de igen, Európában is termesztenek banánt. A Kanári-szigeteken termesztik a legjobb banánt. Melesleg a, a Martinik-szigetekről is hozzák be jöjjenek el, és kóstolják meg az európai, a Kanári-szigeti banánt. De köszönöm szépen, hogy megértették ezen eső térségek specifikus szükségleteit. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Hát már tényleg meg is szeretnénk kóstolni ezt, ezt a banánt. Atlia Garcia asszony kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik üdvözölték ezt a kiváló munkát, és megköszönték a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a munkát de azt hiszem, hogy nagyon nehéz volt megértetni a tanácsal a parlament szempontjait. Ez egy európai program, és ezt alá kell húzni. Ez azt jelenti, hogy komolyan kell venni azt, hogy fontos a gyermekek egészsége, fontosak az egészséges szokások a gyermekek számára, és ezért szavazzuk meg ezt a szöveget. Mi is ö, azt támogatjuk, hogy az európai mezőgazdaságból származanak a termékek, hogy friss termékeket kapjanak a gyermekek. Mert hogyha hiányzik valami a gyermekek szokásában, hát az az, hogy nem esznek elég friss terméket. Éppen ezért ez prioritás kell, hogy élvezzen ami a tejprogramot illeti, nem szabad elfelejteni, hogy itt egy történelmi elem is közbejátszik, aztán ott vannak a gyümölcsök, természetesen mindenki nem kaphat, de Tarabella úr is nagyon jól tudja azt, hogy én szeretném, hogyha az olívaolajat is ott láthatnánk az iskolákban. Ugye az a cél, hogy ez egy nevelési cél, hát ez egy nagyon fontos program, ezt támogatom, és nagy többséggel el is fogjuk ezt fog, fog, fogadni. Köszönöm szépen. Szanyi Tibor úr következik egy percben. Elnök úr, jó magam is tényleg hangsúlyosan szeretnék köszönetet mondani Mark Tarabella kollégának, ezért a gigantikus munkáért és mindazoknak a eh, kollégáknak a közreműködésért akik ennek a programnak a jobbtásában részt vettek. valóban elengedhetetlen elengedhetetlen hogy foglalkozzon az európai parlament a gyermekek táplálkozásával már csak azért is mert eh, az ide vonatkozó durván sixty millió európai fiatal nagy része bizony rászorul az egészséges táplálkozás hoz való további támogatásra. szégyennek tartom ugyanakkor hogy a tagállamok szinte alig alig tesznek ez ügyben valamit és hogyha nem lenne az európai uniónak az európai bizottságnak és az európai parlamentnek ezzel kapcsolatban világos állásfoglalása tán sok sok tagország úgy ahogy van el is törölné az ilyen programokat és ezt én európa egyik szégyenének tekintem de köszönet az európai intézményeknek hogy erre mégiscsak odafigyel. végezetül még egy dolog vannak kormányok amelyek nagyon komoly adót szednek ezeken a programokon például a magyar kormány twenty seven os áfával sújtja twenty seven os áfával sújtja az összes élelmiszert köztük a gyermekélelmezésnek a tételeit is. én arra kérek mindenkit fontoljuk meg hogy nem csak ebben a programban de összességében is tegyük európában áfamentessé vagy nagyon csekély áfatartalmúvá az élelmiszereket közösen. köszönöm szépen! Eh, mm, Köszönöm szépen Szanyi képviselőnek. Mm, Köszönöm szépen Szanyi úr. Eh, Most pedig a spontán hozzászólásokhoz érkeztünk. Mikolási kollega. Eh, myslím si, že tento program pre Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy az Európai Unióban élő gyerekek számára az egy nagyon fontos program, másfél milliárd euró hat évre elosztva, nos, 30 millió gyermeket fog érinteni, hetente kétszer kapnak gyümölcsöt, banánt, zöldséget, tehát egészséges, tíz órait vagy tejet. Nagyon fontos ez az európai fiatalok számára. Nem csak az Egyesült Államokban igaz az, hanem Európában is, hogy a fiatalok, a gyerekek elhíznak, ami a későbbiek során egészségügyi problémákat okoz majd. Szív- és érrendszeri megbetegedéseket, sok mást. Nos, ez a program részben ezt is megelőzheti. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament és a Bizottság meg tudott állapodni erről, és a jövő már rózsásabb. Az egészséges táplálkozási szokásokat erősíthetjük a programmal. A gyerekek további a bevitt cukortól tartózkodhatnak és helyi termékeket fogyasztanak. Köszönöm. Köszönöm én is. Most pedig Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Tarabella úrnak nagyon nagy szenvedéllyel végezte el ezt a munkát. 250 millió euró, ez egy nagyon fontos összeg a jövő szempontjából, a gyermekek élelmezése szempontjából a gyermekeinknek kiegyensúlyozott étkezésre van szüksége, és ez egy nagyon fontos szerepet játszik, csak úgy, mint a nevelői szándék, a nevelési elem. Fontos az, hogy tudatos fogyasztókat képezzünk a jövő számára akiket nem lehet majd átverni, akik nem esnek áldozatul a csalásnak. Az iskolákban olyan termékeket kell adni a gyermekeknek, amelyek hagyományos, helyi vagy regionális termékek. A mezőgazdasággal való kapcsolat, a hagyományokkal való kapcsolat hozzátartozik az önismerethez. Köszönöm. Zsufrida képviselőasszonynak. Most pedig Pirko Honnan Lernen következik. Elnök úr, kedves kollégák, most miről is van itt szó? Nézzük meg az északi országokat. Az iskolákban, az északi országokban kapnak tejet, e, egészséges tejet, támogatják ezt a programot. A legjobb dolog ebben az egész rendszerben az az, hogy a, a gyermekek egészséges szokásokat vesznek fel, ez a jövőjük számára is fontos, kevesebb lesz a betegség, az elhízás, kevesebb lesz a teher a gazdaságon is. Tehát amiről ma itt folyik a vita, az egy jó irány, támogatni kell az egészséges iskolákat és az egészséges gyermekeket. Köszönöm. Ivan Jakovcsics. Köszönöm. Iván Jakovcsics következik, tessék. Köszönöm. szépen, elnök úr. Nagyon sok a pozitív ellem ebben a jelentésben, és nagyon jók voltak a háromoldalú tárgyalások is. Ennek a jelentésnek fontos része, hogy a fiatalok, a gyerekek neveléséről is szól, és arra teszi a hangsúlyt, ami fontos a fiatalok számára Ebben a jelentésben ugye Horvátországot is megemlítik, és reméljük, hogy a horvát gyerekek is meg fogják kapni azt, amire szükségük van. Van még, amit fontosnak tartok, az pedig az a tény, hogy a regionális, a helyi termékeket kapják meg a gyermekek az iskolákban, mert ez, ez is többet jelent a fiatalok számára. Ezáltal önismeretet nyernek, megismerik a különböző helyi termékeket. Köszönöm, mondja az elnök. Miguel de Gász képviselő következik. Köszönöm szépen, szeretném hangsúlyozni, hogy ez a program nagyon jó. Kérdés, hogy hogy fogják ezt végrehajtani, ebben rejlik a különbség. Ha jól értettem, egyes programokat össze lehetett vonni technikai szakértők véleménye ellenében. Ez a program csak akkor fog működni, hogyha a helyi fejlesztési stratégia részét képezi, hogy a helyi termelés és a helyi fogyasztást támogassa, és a szociális és a területi kohéziót is támogatja és a városokat és a vidéki területeket közelebb hozza egymáshoz. Mindez azonban bukásra van ítélve, hogyha továbbra és a nagy multiknak hódolunk be, e, és az ő e, gépeiket állítjuk fel az iskolákban, amelyekben mindenféle e, egészségtelen terméket árusítanak. Az iskola és a hatóságok nagyon fontos szerepet játszanak ebben a 6-ban, amelyben a fiatalokat kívánjuk informálni. Köszönöm, Lánedec képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném a támogatásomat adni ehhez a programhoz, az iskolatej gyümölcszöldségbanán programhoz, és köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Minden lehetőséget ki kell, biztos, ki kell használni ahhoz, hogy a fiataloknak fiatalkorban a gyerekeknek nagyon korán elkezdjük az egészséges táplálkozást közvetíteni, és elkerüljük az elhízást. A tejágazattal is ágazatnak is tudunk így segíteni, hiszen nagyon nehéz helyzetben vannak már évek óta, nagyon alacsonyak az árak. Ez a program nem csak a fogyasztást növeli majd, hanem növeli a tejtermékek fogyasztásának egészségügyi hozadékáról szóló információkat. Ugyanúgy, mint a gyümölcs és a zöldség esetében. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Mihály Sajdrova következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogatok mindenkit, aki, tá, aki ezt a programot támogatja, és örülök annak, hogy ilyen nagy támogatást kap a program több, majdnem minden politikai frakció részéről két programot összevontuk. Ennek az előnye az lesz, hogy az alapok egy részét át lehet majd irányítani, és egyéb előrelépésre is számíthatunk, mégpedig a termékek skáláját kibővítjük a feldolgozott gyümölcsökre is. Az elsődleges cél a gyermekek oktatása, 6 és 10 év közötti gyerekekről van szó, hogy egészséges élelmiszert egyenek. A jelenlegi életstílus még a családokban is sajnálatos módon nem teszi lehetővé azt, hogy a gyerekeket egészségesen táplálják. Tehát pozitív motivációról van itt szó a gyermekek számára, amely hatással lehet az egészségükre. És ez az elsődleges cél, és emellett még a helyi termelést is támogatjuk. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök. Nikola Caputo következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Mark Tarabella jelentéstevőnek az elért eredményekért a programmal kapcsolatosan. Nagyon világosak ezek a célok, és itt elsősorban a gyermekek számára fontos egészséges élelmiszereket kapni, és elkerülni azt, hogy elhízanak a gyermekek, hogy kevesebb cukrot egyenek, adalékanyagokat. Gratulálok a jelentéstevőnek, hogy megállapodást tudott elérni a tanácsal. Fontos a gyermekek számára megismerkedni a különböző ízekkel, a, elsősorban az adott régiónak, ahol élnek, az ízeivel, a, a hagyományaival, a zöldségekkel, a gyümölcsökkel a tagállamok programjainak hatékonyaknak kell lenniük, és természetesen arra is szükség van, hogy rendszeresen eh, legyen egy monitoring a program végrehajtása terén. Köszönöm. Lapiotis Marias következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Görögországban a táp, az alultápláltság rendkívüli mértékeket öltött, kell, hogy elkerüljük ezt valamivel, a számok rendkívül rossz képet mutatnak. A 2014-15-ös iskola évben a családok, a gyerekek 53%-ának volt táplálkozással kapcsolatos problémája, 21%-uk effektíve éhezett. Látjuk, hogy az európai gyümölcs, zöldség, alma, tejtermék támogatás Görögországban csak félgőzzel megy, nem igazán segíti ki a gyermekeket az alultápláltságból. Humanitárius válsággal küzdködtünk az elmúlt években. Valóban el kell, fel kell lépni az alultápláltság ellen. A gyerekek egészségét nem szabad veszélyeztetni. Éppen ezért a trojkának nem szabad továbbvinni eddigi elképzeléseit, a Merkel politikát sem, a kritikus helyzetet és a menekült válságot is pontosan emiatt végre kezelni kell. Lambros Dulidis úr. Θα πρέπει να συμφωνήσω πως είναι πολύ θετικό βήμα Köszönöm szépen, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitívnak tartom ezt a lépést, az erőfeszítéseket. Mindazt, hogy megpróbálják azt biztosítani, hogy több tejet, zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk. De a konkrét intézkedések önmagukban nem fognak célba vinni, hogy mindenképpen képzési programmal kell összekapcsolni, táplálkozási programmal. Nem csak gyerekekről van szó, hanem a szüleikről is, más felnőttekről meg kell jegyezzem. Azt is, hogy az EU által végrehajtott megtakarítási politikával ez a táplálkozás talán az egyetlen lesz, ami a görögországi gyerekeknek egyáltalán lehetőséget biztosít arra, hogy egyenek valamit. Nagyon sok szülő a gazdasági helyzet miatt semmiféle bevétellel nem rendelkezik, úgyhogy semmit nem tud adni a gyerekeknek. Jóléti állátások, jóléti állam egyáltalán nincs már. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a menekül, mert ugye már most mindent a menekültekre költünk. Köszönöm szépen, Bogovics képviselő. Szeretnék őszintén gra gratulálni Tarabella kollégának. Egy nagyon igényes folyamatban ezt a programot sikerült sikere, sikeresen lezárni ahogy már elmondták többen is, nagyon fontos, hogy a gyermekek táplálkozási szokásait egészségesé tegyük, ez fontos az egészség szempontjából, és a zöldséget és a gyümölcsöt és az iskolai menzák étlapjára visszacsempészük, és a családok esetében is Szlovénia esetében 300 eur, ezer euróval többet kapunk évente. Szlovéniában, erre a programra Szlovéniában már évek óta erősítjük a helyi termékek felhasználását az iskolákban. És reggelit is kapnak a gyerekek, és ez lehetővé teszi azt, hogy ilyen jól ilyen minőségi termékeket, vagy érzékeny termékeket, mint a mézet is felvegyünk a programra. Remélem, biztos vagyok benne, hogy a, a tagállamok kihasználják ezt a programot. Köszönöm szépen. Ricardo Serrao Santos következik. Elnök úr, én is szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, és, és köszönetet mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Ami az egészséges táplálkozási szokások alakítását illeti, ez nagyon fontos, hiszen ez erősíti az egészséget, erősíteni kell a gyümölcs és a zöldség kiosztását az iskolákban, ez egy nagyon fontos befektetés. Kétféle, kettős előnye van ennek, a helyi termékeket erősítjük, és a másik a pozitív diszkrimináció, amit a marginális területeknek adunk, ők további támogatást kaphatnak, hiszen nagy nehézségekkel küzdenek, nem igazán tudnak hozzáférni minden eh, ilyen egészséges termékhez a piaci viszonyok miatt. Egyes ágazatokban válsággal kell szembenézni, például a tejágazat, és egyébként banánt is termelünk eh, európai területen, és eh, sok ilyen termék esetében biztosítani kell ezeknek az elérhető áron való rendelkezésre bocsátását. Köszönöm szépen. Obrigado, mondja az elnök. Deputy, Madame Deputy Ruzsa Tomásics. Ruzsa Tomásics következik. Köszönöm szépen. Nagyon fontos a gyermekek számára az egészséges táplálkozás, és ez az egészségügyi kormányzat szempontjából is fontos. Sajnálom azt, hogy nem veszük figyelembe igazából a ö, konkurencia ö, problémákat a mezőgazdaságunk területén. Én azt szeretném mindenképpen, hogy a tagállamok az adózásuk szempontjából is könnyítéseket eszközöljenek erre a programra. Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos lenne. Sok esetben ugye nehéz a szülők számára is a gyermekek fenntartása, és csak egy globális, egészséges, versenyképes gazdaság és mezőgazdaság tud fellépni az Európai Unió piacán. Köszönöm szépen, most pedig Phil Hogan biztos úr következik a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki általában támogatta a rendszert. A rendszert valóban módosítani kellett azért, mert az Európai Bizottsági Értékelés és a számvevőszék jelentése is ezt sugalta, hiszen két külön korábbi rendszer igen hatékonytalanul működött. Most az, hogy a két rendszer, tehát a tej, illetve a zöldséggyümölcs rendszert összevontuk, azt jelenti, hogy hatékonyabban tudjuk felhasználni, és a forrásokat közvetlenül bizonyos termékek formájában az oktatási intézményeknek tudjuk adni. Itt van az ideje annak, hogy ezeket a rendszereket eszmecsereket elindítsuk, hiszen az ágazatokban is nehézségek vannak. Viszont nagyobb igény is volt a rendszer igénybe végetele iránt a különböző tagországokban, és ezért emelni kellett a forrásokat. A rendszer önkéntes, és Egnyónnak is mondom, hogy önkéntes társfinanszírozással működik, nincs kötelezettség. Ha jól tudom, illetve jól tudom, az Egyesült Királyság a tejrendszert vállalt, hogy támogatja. A prioritást adtak a helyi ter- friss termékeknek a feldolgozott termékekkel szemben az egészséges életmód ösztönse ösztönzése érdekében. Pontosan ez a célja ennek a rendszernek, és ezt is teszi. Vazilike úr, Márton úr említette a zöldséget, gyümölcsöt, hogy ez mennyire fontos eh, számos más termékkel együtt. De különösen egyetértek azzal, hogy a banánt fel tudtuk venni ebbe a rendszerbe. Nagyon fontos a Kanári-szigetek mások számára is, de hát eh, más területek számára is, ahol a belső Európai Uniós termékek fogyasztását tudjuk növelni. Grappini asszony, a fő célcsoport valóban a 6 és 10 éves kor közti gyermekek. Ennél a rendszernél valóban elérjük azt, amit ön is eh, szeretne. Ilyen fiatal korban valószínűleg minél, fiatal, minél több gyermeket el tudunk érni, és már a, eh, a fiatal korban a gyerekek körében jó, egészséges szokásokat tudunk eh, az ételbevitellel kapcsolatban kialakítani ezzel. Az egészségügyi programot és különösen az elhízás elleni veszélyét tudjuk csökkenteni. Jár úr, a karcsúsítása, rendszer karcsúsítása. Valóban 2023-ban el kell tekintsük a rendszert, és akkor lesz erre mód. Tudom, hogy a cinikus szót is használta az egyik képviselő, de a brit gazdáknak nem kell félni hiszen 2,3 milliós európai fontot kapnak az Európai Uniós adófizetőktől. Remélem, hogy ezt a jövőben is meg tudják tartani, mert egyébként nem tudom, hogy a, a brit kincstár mit csinálna. Nos, az előadók munkájával úgy gondolom, hogy sokkal sikerebb lehet a rendszer, és szeretném Okila asszonynak is megerősíteni, hogy az olívaolaj is benne van a rendszerben ezzel eh, segítjük azt az országot, amit ő ismer a leginkább a francia delegációban, pedig kérdezték, hogy a mézbe került a rendszerbe valóban. Nos, eh, ez a rugalmasság is azt mutatja, hogy igen, sikerült mindenkinek a, a véleményét, kérését észszerű formában elfogadni, és rugalmasan befűzni a rendszerbe. Köszönöm szépen, elnök asszony, gratulálok Tarabella úrnak, és mindenkinek, aki e, árnyékelőadóként is részt vett ebben az együttműködésben, és további sok sikert kívánok a rendszernek, amely ugyanúgy, mint minden más rendszer, 2023-ban ez is áttekintésre kerül. Köszönöm szépen, most pedig az előadónak adom meg a szót Tarabella kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is emlékeztetnék még arra, hogy a parlament részéről nagyon is odafigyeltünk a jogalapra, hogy itt világos együtt döntési eljárásról van szó. Mindenkinek köszönetet mondok a munkáért. Ami a tartalmi ö, dolgokat illeti, öt megjegyzésem ö, lenne. Ugye itt látjuk azt, hogy milyen kritériumok vannak az előirányzott összegeket összeg illetően. Tehát a tagállamok döntenek arról, hogy milyen korú gyermekeknek osztják ki a, ezeket a termékeket. Akár nulla évtől kezdhetik aztán ugye ami az édességeket illeti, hát ami a csokoládét illeti, akkor arról ö, kell beszélnünk, hogy jó, legyen egy kis édesség az életükben, de ez jó minőségű csokoládé legyen, kak kakaó ö, babból ö, ö, lévő csokoládé legyen. Valaki azt is mondta, hogy a parlament ugye azért van, hogy meghallgassa a polgárok elvárásait. Aztán ott vannak a különböző például biotermékek kérdése is. Ami az egészségügyi kérdéseket illeti, azt mondták ugye, hogy nem Európa Európai Uniós kompetenciáról van szó? Hát tudjuk azt, hogy a gyermekek elhízottak, mi mit tehetünk? Azt tehetjük, hogy a tagállamoknak azt mondjuk, hogy a, az uniós pénzösszegeket egészítsék ki, tehát nemzeti költségvetésből. 300 személynek szeretnék köszönetet mondani, az asszisztensemnek, Alessandra Leonak, Magi Kutánnak a politikai frakcióból, és és a mezőgazdasági bizottság egy képviselőinek, aki nagyon-nagyon hatékony munkát végzett velem együtt. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm.